több eh, szakbizottság is úgy döntött, hogy eh, a 69C1 bekezdés értelmében nem egyezmény köz, intézményközi meg, eh, megállapodásokat fog majd kezdeményezni. Ezzel kapcsolatban minden részletet meg tudnak majd a jegyzőkönyvből. A 69C per 2 cikk értelmében kérhetik azt holnap éjfélig, tehát március esén héjfélig, hogy döntés történjen arról, hogy szavazzunk-e majd ezekről a tárgyalásokról. Ha nem történik ilyen szavazás, akkor megkezdődik.